Président. Mesdames, messieurs, madame... Hölgyeim és uraim, biztos asszony, jó napot kívánok! Megkezdjük a délutáni ülést. A tegnapi ülésjegyzőkönyvét megtalálhatják. Van esetleg megjegyzés, fenntartás? Úgy látom, hogy nincs. Akkor hagyottnak tekintem a jegyzőkönyvet. Van egy közleményem.